halászati vonatkozások. Négy percre kap szót az előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kolléganő kollégák. Szeretném mindenek előtt megköszönni a szakbizottság tagjainak a jó együttműködést, és ennek a jelentésnek pedig világos üzenete van a bizottság számára is, Nagyon fontos az, hogy nemzetközi egyezményt dolgozzunk ki. Hiszen a tengerek 75%-a eh, a tenger jogi megállapodásokon kívül található. Éppen ezért eh, nagyon fontos az, hogy új politikai eszközöket hozzunk létre. Az ENSZ jogi egyezménye már régóta létezik, arról szól, hogy hogyan lehet tovább alakítani a lehetőségeket. Azonban az idők változnak. Cik a lakosság, több élelmiszerre van szükség, tehát az egyezmény igen nagy nyomásnak van kitéve. A közeljövőben pedig aktualizálásra szorul. A leglényegesebb ez a leglényegesebb egyezmény, és 1995-ben sikerült megkötni. Itt migrációs fajtákról is van szó. Természetesen egyéb kérdések is vannak, amelyekről még vitázni lehet. Azonban mi azt támogatjuk, hogy ezek az intézkedések életben maradjanak. Tehát az ensz tárgyalunk. Az első tárgyalási formák már megalapodásra kerültek, és az ENSZ pedig 2004-ben egy nyitott végű munkacsoportot hozott létre. Tehát reméljük, hogy most már kapunk az ENSZ-től is egy jelentést. Ennek a bizottságnak az a, illetve a munkacsoportnak az a feladata, hogy jogilag kötelező érvényű megalapodásokat dolgozzon ki egy nemzetközi tengerjogi és halászati egyezményt. A bizottság szerepe tehát nagyon fontos volt, hiszen a bizottság volt az egyik leglényegesebb kezdeményezője a munkacsoportnak, és nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy vannak olyan országok, amelyek kivételt képeznek az egyezmény hatája alól. Tehát ahol csak nemzeti szabályzások vannak. Tehát ez természetesen nehézségeket okoz. A bizottság és a parlament is egyetért ezzel. Tehát Számunkra is nagyon izgalmas lesz ez az új tengeri jogi egyezmény a már említett okok miatt. És a mi ajánlásaink eh, arra koncentrálnak, hogy a meglévő állományt nem szabad tovább csökkenteni. Én azt javaslom, hogy a regionális halászati szerveket is erősíteni kell, a 95-ös megállapodás egyezmény értelmében alapítottak ilyen szervezeteket, nem mindegyikük működik jól, azonban a többségük igen. Tehát a, azokat az államokat, amelyek nem annyira motiváltak, tovább kell bátorítani, hogy csatlakozzanak. Tehát még akkor is, hogyha nem minden tevékenységet számítunk majd be az egyezménybe de mindenképpen a tengeri sokrétűséget is védenünk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Előadó asszony. Gabriel Mato képviselő egy percre. Gracias, Presidenta, señor comisario. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Először is szeretnék gratulálni az előadónak, Norika Nikolájnak. Nagyon jó ez a jelentés. A tengerjog újra szabályozásáról beszélünk, de szerintem nincs szükség új szabályokra. A jogi keret megfelelő. Most már igazából arra van szükség, hogy mindenki betartsa a meglévő szabályokat. Új szabályok vagy jogszabályok elfogadása egyáltalán nem jelenti azt, hogy javul majd a helyzet Inkább az a baj, hogy nem végeztünk jól munkát, a, a, a meglévő egyébként szerintem jó szabályokat rosszul használjuk. Tehát alapvetően nem a szabályokkal van gond, hanem a végrehajtással mondom még egyszer. Mi kell, hogy vezessen bennünket, mire kell koncentrálnunk? Nos, az erőforrások megóvására, a regionális és nemzetközi szervezetek együttműködésének javítása vezethet ezügyben ö, célra Köszönöm szépen. Ricardo Serraus Santos a következő Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr, előadó asszony, mindenkinek köszönök mindent. A biodiverzitás megőrzése és a halászat való összeegyeztetése, ez alapvetően a célunk. Ehhez persze integrált megközelítésre van szükség. A tengeri ökoszisztéma nagyon összetett, nagyon bonyolult, mégis nagyon sebezhető. Ezért annyira fontos az erőforrások megőrzése, megóvása. Ezt értjük azon, hogy a biodiverzitás védelme azt hiszem, hogy ez a jelentés jó megközelítést jelent, és a védett tengeri területek védelme, amelyek kiesnek a tagállam közvetlen hatásköréből, tehát a nemzetközi vizekhez tartoznak, így szerintem biztosítható. Marias. Köszönöm szépen, Marias úr a következő felszóló. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Nikolaj asszonynak szeretnék én is gratulálni, kivételesen jó jelentést tett le az asztalra, amely figyelembe veszi a számunkra legfontosabb kérdéseket. Az ENSZ közgyűlése úgy döntött, hogy egy nemzetközileg kötelező érvényű jogi eszközzel próbálja megvédeni a tengeri biológiai sokféleséget, Úgy gondolom, hogy a fenntarthatóság kell, hogy a szemünk előtt lebegjen. Nem csak, ugyanakkor nem csak az uniós tagállamoknak, hanem minden országnak, beleértve egyébként az tagjelölt országokat is be kell tartani ezeket a szabályokat. Szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Uniónak figyelembe kellene vennie minden tagállam halászainak a támogatását, főként a görögökét. Egy percre Ferreira úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! A tengeri biológiai sokféleség védelme a nemzetközi vizeken, erről beszélünk. Mire van szükség ehhez? Együttműködésre, nemzetközi összefogásra. Milyenek a legjobb fóruma? Hát az ENSZ azt hiszem, hogy az ENSZ-nél jobbat nem is találhatnánk erre a célra. Tehát most igazából már rajtunk a sor, nekünk kell tényleg összefogni és válvetve, karöltve fellépni a tengeri élővilág sokszínűségének megvédése értelmében. Az ENSZ tengerőgi egyezménye alapvetően egy jó keretet biztosít, megfelelő tudományos alapokon nyugszik. Az Európai Uniónak igazából a felépése az a baj, hogy nem következetes, a mélytengeri halászattal alapvetően nem lenne gond, hogyha azt jól csinálják. Miért teszünk olyan dolgokat, amelyeket az Európai Unióban nem tartunk be? Polcsak úr, egy percre. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, mindenkit támogatásunkról biztosítani, hiszen eh, nagyon fontos az, hogy eh, a tenger, tengeri politika, a biodiverzitás és a halászat fenntartató maradjon. Másrészt azonban azt is világosan látnunk kell, hogy az Európai Unióban problémákkal küzdködünk. Illetve olyan gondjaink vannak, amelyek a biodiverzitás rovására mennek. Tehát például nagyon városiasodnak a partmenti térségek. Nagyon sokan költöznek a partmenti városokba. A halászat intenzitása is növekszik. Ez pedig veszélyezteti a biodiverzitást, és veszélyezteti a fenntartható fejlődést. Természetesen a víz szennyezés sem hanyagolható el, amelyet a hajók okoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Nikola Caputo egy percre. Köszönöm a szót, elnök asszony. Szerintem Kicsit későn lépett fel az ENSZ a biológiai tengeri sokszínűség fenntarthatósága érdekében. Egyre nagyobb a nyomás a fenntarthatóság szempontjából a tengeri környezetre, úgyhogy ezt védenünk kellene nagyon fontos, hogy hatékonyan lépjünk fel, jól koordináljunk, hogy a tengeri biodiverzitást védjük, közte a halászatot is. Nagy a felelősségünk az ökológiai kár elismerése az első lépés a tengerekben. Az új nemzetközi megállapodás olyan intézményes kereteket hoz létre, amely olyan tevékenységet szabályoz, amely rendkívül fontos a tengerek szempontjából. Nagyon fontos a tudományos eredmények alapul vétele például. Köszönöm. Köszönöm szépen, túl gyors voltam. Kuhn úr is. Van bőven időnk, tehát akkor felszólalhat egy percre. Tisztelt elnök asszony, szeretem ezt a parlamenti vitát, hiszen különféle véleményeket hallunk, és elképzelhető, hogy érvelhetünk is. A nemzetközi egyezmény végrehajtása ennek a dolognak az alfa és omegája, ahogy Gabriel Mátó az előbb elmondta. De Európai Unióként fáradoznunk kell a piaci pozíciónk megtartásáért is. Hiszen az Európában felhasznált haltermékek 70%-a nem európai csak 30% származik a fogásból vagy az akvakultúrából. A kínaiak, az oroszok, a délkelet-ázsiaiak exportálnak Európába, és meg kellene néznünk, hogy fenntartató módon halásszák-e ezeket a halakat. Tehát a feladatunk pedig az, hogy kell egy európai ökó címke és az importot az öko címke alapján ítéljük meg, tehát nem jöhet bármibe az európai piacra. Csak az lenne tisztességes a saját halászatunk számára is. Köszönöm. Köszönöm. Most ténylegesen Vella biztos úr a bizottság nevében. Thank you, uh, Madam President. Dear... Köszönöm, elnök asszony. Kedves képviselők, Először is engedjék meg, hogy üdvözöljem ezt a saját kezdeményezésű jelentést, az ENSZ tengerjogi egyezménye halászati vonatkozások címmel, a tengeri biológiai sokféleségről szóló nemzetközi megállapodás keretén belül, ennek halászati vonatkozásairól, és örömmel mondhatom el, hogy nagyon helyesen erre a fejleményre koncentrál a jelentés, amely a tengerekre vonatkozó szabályokat aktualizálja. Ezt a megállapodást már az első a találkozó óta, 2006 óta támogatjuk. Nikolaj asszony jelentése, köszönet érte, nagyon jókor született. Nagyon fontos, mert a tárgyalások erről a nemzetközi eszközről most kezdődnek, most kezdődtek, március 28-a és április 8-a között. Lesz egy második kör is augusztus végén, augusztus 26 és szeptember 12-e között. A jelentés helyesen rámutat arra, hogy az új jogi eszköz egy csomaggal foglalkozik. Ide tartoznak majd a tengeri genetikai források, az előnyök megosztása, a területalapú eszközök felhasználása, a reproduktív területek kezelése, a, a környezet felmérése, a tengeri ö, kapacitások építése, hogy csak néhányat említsek. Ez lehetővé teszi majd, hogy bizonyos területeket védjünk. A globális közösség így tudja majd elkötelezettségeit teljesíteni a Riói konferenciának megfelelően, amely a fenntartható fejlődést célozta meg, hogy 10%-át a teljes területnek ilyen módon védjük 2020-ig környezetvédelmi hatástanulmányra is szükség van, annak érdekében, hogy a negatív hatásokat csökkentsük a tengeri biodiverzitás szempontjából. A nyílt tengeren folytatott tevékenységek is az új megállapodás égisze alá kell, hogy kerüljenek, amelyek negatívan befolyásolhatják a helyzetet így a biodiverzitás védelmét is el kell, hogy érjük, illetve a halálomány védelmét. Ha jól működik minden, nem kell újra tárgyalni, csak jól végrehajtani a megállapodás részeit a regionális ö, halászatkezelő szervezetekkel is együtt kell működnünk, mert ö, meg vagyok győződve arról, hogy ezek a szervezetek hatékonyabban tudják elérni célukat, vagyis a vándorfajok kezelését például. Az Európai Unió továbbra is vezető szerepet kell, hogy felvállaljon az tárgyalások során, és meg kell védenie azt az igényt, hogy nemzetközi elkötelezettségeinek megfelelően védjük a tengereket. A regionális szervezetekre is szükség van ehhez, és megfelelő egyensúlyra a fenntartható felhasználás, illetve a megőrzés között. Ezen kívül Nem szabad, hogy felbíjenjen az egyensúly, amelyet az ENSZ UN Close tengerjogi egyezménye állapított meg. Megfelelő intézkedésekre van szükség ennek érdekében. Végül köszönöm, hogy támogattak harcunkban a halászat terén. Továbbra is ez az egyik prioritásunk, és a jövőben is együttműködünk nemzetközi partnereinkkel, hogy a környezetvédelmi, szociális és gazdasági problémák egyik legsúlyosabbikával felvegyük a harcot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vella biztos úr. A vitát lezárom. A szavazásra holnap kerül sor. Then the next item, a következő